Good morning, ladies and gentlemen. Uh, let me <clears throat> introduce the workshop on national... Kedves kollégák, megújuló energiaforrás, hatékonyság, felmérés és vonatkozó tanulmányt megrendeltük. It's recently done on the promotion of the use of energy from renewable sources, where the Parliament supports a minimum of 35%-os 35%-os növekedésre van szükség az energiahatékonyság területén, és további megtakarításra van szükség. Ugyanakkor az a szakbizottságunk döntött az energiahatékonyságról is, és ezt a parlament is támogatta, hogy legyenek kötelező érvényű EU-s célkötőzések a 35%-os célkötőzés mellett, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy nemzeti célok is vannak. Az energiahatékonysági irányelv, átvizsgálata, felülvizsgálata, amelyről szavaztunk tegnap a szakbizottságban. Ez előirányozza azt is, hogy hosszú távú épület szonálási tervekre van szükség, amelynek során a dekarbonizációt is figyelembe kell venni. Az energiahatékonyság, az ener- megújuló energiaforrások, az épületek renoválása, az építőipar hozzájárulása, illetve az elektromossá tétel, ezek fontos kérdések. Szeretném elmondani, hogy másfél óránk van, addig, amíg majd megekezik az ITRE elnöke. Öt szakértőt hívtunk meg, és a szakértők előadásai után lesz egy kis kérdésfelelet szakasz is. Az ITRE szakbizottság weboldalán majd közreadjuk ezeket az előadásokat írásos formában is, illetve itt lesz az összezése is ennek az előadásnak. Remélem, hogy nagyon sokan követnek bennünket ma, nem csak azok, akik itt ülnek a sorokban. Max 8 percet beszélhetnek a felszólalók, és szeretnék mm, emlékeztetni a szakértőket és a képviselőket is, hogy tartsák be a felszorolási időt, annak érdekében, hogy tartsuk a, az ütemtervünket. Először szeretném Dolph Gieland bemutatni, aki a tagállami legjobb gyakorlatokról fog beszélni, arról fog beszélni, hogyan lehet elérni az energia hatékonysági megülő energiaforrási célkötőzéseket. Az uh, Irena Innovációs Technológia Centrum vezetője. Az ügynökség munkáját felügyeli, úzi terveket készítenek, energiaterveket, a költségeket, a piacokat, az innovációs politikai kereteket veszik figyelembe. Mielőtt az Iranához csatlakozott volna, Dov Gillen az energiahatékonysági csoport foglal nyilatkozott az ensz belül, és most ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, örülök annak, hogy itt lehetek ma. Én vezetem be ezt a témát. A fő pontjaim azok azok, hogy nagyon fontos szinergiák vannak a megvan energiaforrások és az energiahatékonyság között, az építőipari szektorban, de más szektorokban is, például a közlekedési szektorban. A megülő energiaforrások, az elektromosítás, ezek hatékonyabbá tehetik a rendszereket, Ugyanakkor ez magasabb energiahatékonyságot is eredményezhet, és így ugyanaz a mennyiségű megújuló energiaforrás fedezheti a magasabb keresletet a az gázok kibocsátása és ennek csökkentése, ennek költsége is alacsonyabb lehet mindezáltal. Az elektromos mobilitás, a hőszivattyúk, a, a ezek nagyon fontos szerepeket játszanak abban, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket. Hétfőn elkezdtünk egy eh, tanulmányt, és arra jutottunk, hogy 2030-ra 36% lehet az energiahatékonyság, de ezt még tovább lehet eh, növelni. Ami a politikákat eh, illeti az infrastruktúrák tekintetében nagyon fontos az újra töltési infrastruktúra az elektromos autók esetében, az épületek tekintetében nagyon fontos a renovációt figyelembe véve, és azt, hogy hogyan lehet bevezetni a hőszivattyúkat, és persze gondolni kell az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekre, az öntermelésre, illetve az autók feltöltésére is gondolni kell. Ezek olyan példák a politikákra, amelyekkel optimalizálni lehet a rendszert. Globális szempontból azt láthatjuk, hogy a 2050-es célkötőzést a széndiokszid kibocsátás csökkentésre ezt el lehet érni. Ez a mm, lila és a kék terület volt a grafikán. A megülő energiaforrások arányát 65%-ra kellene növelni a elsődleges eh, energiaellátás szempontjából, ez a zöld terület, most 15%-nál vagyunk, hogy eljussunk oda ehhez eh, évente 14 a kellene a megújuló források arányát növelni, tehát hétszeres eh, növekedésre van szükség globális szinten a megújuló források tekintetében. Energiahatékonyság szempontjából 2,5%-os éves növekedésre van szükség, és 1,8%-os növekedés láthatunk globális szinten. hatékonyság szintjén is, tehát még van egyfajta hézag. Ahogy mondtam, tegnap, illetve hétfőn elkezdtünk egy tanulmányt a megújuló források kilátásával kapcsolatban az EU-ban. Úgy gondoljuk, hogy sokkal nagyobb arányokat el lehetne érni, és egyetetünk a parlament álláspontjával ebben mi 34%-ot javaslunk. Ha megnézzük azt, hogy a politikák hova tartanak, a 34% esetében három kategóriát láthatunk, az erős költségmegtakarítás, mérsékelt költségmegtakarítás és a plusz költségek ahogy mondtam, az elektromos mobilitás, a hőszivattyúk, ezek a közepes kategóriába tartoznak, ez a világos zöld terület. Megvizsgáltuk az európai potenciált, 30%-ra vonatkoztatva, hiszen erről beszélnek most, és vannak más tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy sokkal jelentősebb energia intenzitási potenciál van, 35% arányban, 30%-kal, 34% megújuló energiaforrásra van szükség, ha 35% hatékonyság növekedés van, akkor 37% megújuló energiaforrásra van szükség, tehát ez már jelzi azt, hogy milyen fajta szinergiák vannak a két célkitűzés között. részletesen megvizsgáltuk a legnagyobb gazdaságokat, tavaly adtuk közre ezt a tanulmányt. Az egyik példa Németország volt, és ország szinten hasonló pozitív szinergiákat mutatnak az adatok, tehát az energiahatékonyság, illetve a megölő energiaforrások között. Minél magasabb az energiahatékonyság, annál magasabb a megújuló energiaforrások aránya. A hatékonysággal növekszik a megújuló energiaforrások aránya, de a megújuló energiaforrások az energiahatékonyságot is növelik, és ezt ezen a grafikán láthatjuk. Globális szinten elmondhatjuk, hogy az energiahatékonysági javulási potenciál egy negyede abban van, hogy gyorsabban használjuk ki a megújuló energiaforrásokat, főként abban áll ez, hogy elektromossá kell tenni a közlekedési szektort megújuló energiaforrásokkal. a lehetőségek egyrésztről abban rejlenek, hogy sokkal több megölő energia erőforrást kell felhasználni, mert a legtöbb ilyen lehetőséget 100%-os energiahatékonysági generálásnak tekintenek. Hogyha ezeket használjuk, akkor ez összességében hatékonysági növekedést eredményez. Ez különlegesen igaz a nap, szél és víz energiára, mert ami az energiagenerálást illeti, de egy kicsit más a helyzet a bioenergiával, illetve a geotermikus energiával. Ezeket specifikusan kell megvizsgálnunk. Ez volt tehát egy rövid bevezető ebbe a témába, és a többiek majd még technikai előadásokat tartanak. Nagyon köszönöm, Gilen úr, azt is, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt. Most örömmel szeretném bemutatni a második hozzászólónkat, Krisztián Egger asszonyt, aki a különböző tagállamok nemzeti energiahatékonysági stratégiájának összehasonlításáról fog beszélni. Az OÜ nél Ausztriában vezető szerepet tölt be, Ausztriában, illetve a tiszta technológiákkal foglalkozik körülbelül 140 cégnél, amelyek a megújuló energiák az energiahatékonyság terén aktívan tevékenykednek. Ugyanakkor elnök helyettese is az európai hálózatnak, amely regionális energiákkal és energiahatékonysággal foglalkozó ügynökségeket fog össze az egyik legnagyobb éves, évente megrendezett konferenciával is foglalkozik Európában, amelyet ebben a témában szerveznek meg. Parancsoljon önné a Schweiger asszony. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önöket! Egy nagy európai projektről szeretném Önöket tájékoztatni, de először is a saját régiómról szeretnék egy diát bemutatni, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó példája az intelligens kombinációjának, az energiahatékonyságnak és a megújuló energiáknak, amit mi elértünk itt. Itt láthatják, hogy az energia átalakulásban felső Ausztriában mit értünk el. Láthatják, hogy ez egy nyerő tím, mint a cím is mutatja, a megújuló energiák egy harmadát biztosítják a primér energiának. Nálunk elég sok iparág van, 60%-a a fűtésnek, 70%-a az elektromos áramnak ebből származik. Tiszta biomassa a legnagyobb része, a fele, nem víz, ezt feltételezhetik. Ez a másik felét adja ki, illetve van egy kis napenergia is aztán láthatjuk azt, hogy hogyan csökkent a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az elmúlt évek során. 2005 és 2015 között az épületekből származó ilyenfajta kibocsátásokat 43%-kal csökkentettük. Ez azért következhetett be, mert az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat kombináltuk. csatlakoznék ahhoz, amit az előttem szóló mondott. Ez csak így lehetséges. Nyilván nem csak a költségekről kell beszélni, de hogyha 100%-ról beszélünk, akkor az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának kombinációja nyilvánvalóvá válik. Nos, itt láthatják a projektünket, amelyet az Európai Unió finanszírozott, ahol elemeztük azt, hogy hogyan léptünk előre a tagállamokban az energiahatékonysági szakpolitikák terén. Ezer száz szakértőt interjú voltunk meg, hogyan látták az előrelépést az elmúlt időkben elmondták azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit látnak eredményként azon szakpolitikáknak köszönhetően, amelyet itt ebben a házban döntésként hoztak. Itt látjuk az országokat az előrelépés mutók alapján. Nem akarok itt részletesen belemenni. Kékben a 2015-ös adatokat tartalmazza, a zöld oszlop a 2012-eseket. Nagyon érdekes, ami kitűnik ebből. Az energiapolitikák terén vannak jobb és rosszabb időszakok is. Ez könnyen megmagyarázható az egyes országokban, vagy kormányváltás, vagy szigorítási politikák miatt, de úgy gondolom, hogy összességében egy kicsit ijesztő ez a kép. Úgyhogy megvizsgáltuk közelebbről az okokat, és azt találtuk, hogy vannak olyan országok, ahol szintén voltak politikai változások, mindenféle változásra gondolok itt, de többé-kevésbé megtartották a célkitűzéseket ezen politikák vonatkozásában. Az okok között felsorolhatjuk azt, hogy ez értelmes célkitűzésnek tűnt számukra, nem azért, mert Brüsszel így döntött, nem az irányelv miatt tették ezt. Ezt pozitívnak tekintettük, és ami fontos, az az, hogy országonként más és más okokat találtunk. Voltak a biztonsági, a függetlenségi, az ipari versenyképesség, az éghajlat, szociális kérdések és egy csomó minden más még. politikusok, szakértők, mindannyian meg kell vizsgálnunk, hogy mi rejlik ezek, az, ezek mögött, az okok mögött. Nos, mi is a szakértők üzenete? Az energiahatékonysági politikákat hatékonyságuk szerint soroltuk be. Sokaknak feltettük a kérdést, hogy működik-e ez az eszköz hazájukban. Ami meglepő volt, az az, hogy van egy-két olyan eszköz, amely többé-kevésbé működőképesnek bizonyult az EU országokban. Például az új épületeknél az energiahatékonyság, az energiacímkézés, az energiabizonylat, az épületek energiahatékonyságát illetően. Ezek erőteljes EU-s hosszú távú politikáknak köszönhetők. Persze, hogyha a kormány támogatja ezeket, akkor több pénzt szán erre, jobbak az ösztönzők. Ezek a politikák többé-kevésbé európai irányelvekből származnak, és ezek voltak a lista elején. Tehát, még egy dolog kitűnt ebből, az energiahatékonyság terén több fellépése van szükség. Ez nem újdonság. Miért van az, hogy egyes Európai Uniós országokban jobban működik ez az üzletág, mint másokban? Azt tapasztaltuk, hogy ahol gazdasági keretek álltak rendelkezésre, és amelyek főleg a KKV-k számára lehetővé tették azt, hogy a legfőbb tevékenységük az energiahatékonyság legyen, tehát ez, ez legyen a fő tevékenységük, az segíti ezeket a potenciális lehetőségeket. Úgyhogy egyes országokban a hetes cikke az energiahatékonysági irányelvnek ezt az eredményt hozta, nagyon sok más országban viszont nem. És hogyha ezeket a potenciális lehetőségeket keresik az emberek, e, akkor ez megnyitja a lehetőséget másfajta termékek, szolgáltatások előtt is. Végül a saját régiónban azt tapasztaltuk, hogy így kellene a fenntartható energiapolitikához hozzáállni. Itt a címet nem látják, de gyakorlatilag itt nem másról van szó, mint a mézes madzagról, a szankciókról, illetve az információszolgáltatásról. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag ugyan a az embernek a változások leginkább nem a pénztárcájából indulnak ki, de azért egy idő után arra is szükség van. Az embernek az agyában születnek meg a változás iránti vágyak, de aztán utána azt valamilyen módon finanszírozni is kell. Úgyhogy utána az információt is terjeszteni kell, az embereket meg kell keresteni, el kell magyarázni, hogy miért is van szükség erre. Nagyon sok előnye van ennek, nem csak a pénz megtakarítás. Konklúzióképpen azt tudom elmondani, hogy ambiciózus célokra van szükség, megfelelő szakpolitikai csomagra, de ami talán még fontosabb, hogy megfelelően informáljuk az embereket, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson fel a fenntartható energia terén. Köszönöm. Köszönjük szépen a prezentációját, hölgyem. Természetesen erre még visszatérünk később. James drink water aki már ivott vizet, hogyha egy ilyen borzasztó szóviccet megengednek nekem a családnővével kapcsolatban, aki arról beszél majd, az Európai Unió meglévő épületeivel kapcsolatos véleményét hallgatjuk meg. Egyébként Drinkwater úr az európai politika csinálókat tanácsokkal látja el, szaktanácsadással látja el az intelligens és energiahatékony épületek témájában, és részt vesz egy több mint 2000 stakeholdert tömörítő konzultációban annak érdekében, hogy ambíciózus nemzeti épületfelújítási programokat hozzanak létre. Within the Horizon 2020 EMAP project, which aims as illetve ezen kívül egy energiahatékonysági jelzálók kölcsön termék kidolgozáson is dolgoznak. Köszönöm szépen a bevezetést, elnök úr! Az elmúlt két évet azzal töltöttük, hogy hogy nagyon határozott renovációs stratégiát hozzunk létre. 14 tagállamban több mint 200 eseményt szerveztünk, tartottunk. Nagyon örülök annak, hogy önök is komolyan veszik ezt a kérdést. Az egyik talán legfontosabb lecke, amit levonhatunk ebből, hogy a madár sosem repül egyenesen. Ez társadalmilag is egy nagyon bonyolult kérdés. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy az egésznek az emberek állnak a középpontjában, hogyha egy követ dobunk el, az egyenesen repül. A madár sosem repül egyenesen. A kő esetében tudjuk, hogy hova akarjuk dobni, milyen irányba hajítsuk el, milyen erővel kiszámítható, hogy hogyan alakulnak a dolgok. De amikor egy bonyolult élő szervezettel, mint egy madár van dolgunk, akkor egész egyszerűen megtervezhetetlen a röppája. Tehát az egyik leg megpróbáljuk a stratégiát az emberhez igazítani, és nem fordítva. A nyilvános konzultációt is beépítettük a folyamatba Európában, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos a épületfelújítási stratégia részeként. De a konzultáción túl egy közösségépítésre is szükség van, olyan platformokat építettünk a tagállamokban, amely nagyon sokat segített nekünk, főként azért, mert szeretnénk a mérésről beszélni. Az együttműködés színvonalát mértük és vizsgáltuk annak érdekében, hogy mindig a megfelelő csapat üljön a tárgyalóasztalnál. És a tapasztalataim alapján elmondhatom, hölgyeim és uraim, hogy az energiahatékonyság és a megőrnelgő forrás közösség nem mindig ülnek le egymással a stratégiák kidolgozásánál beszélni. a fenntartható várostervezés és önkormányzati programépítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a stratégia általánosságban sikerrel járjon, és hogy az úgynevezett stakeholder community, tehát az érintettek ből épített ilyen érvek közösség valóban működjön. A projektek színvonala fogja befolyásolni azt, hogy milyen gyorsan tudjuk elérni a céljainkat. Korábban a bankok, egyetemek, a szakértők, illetve az energiaszolgáltatók még soha nem ültek egy asztalnál. Ezt elértük, amelynek eredményeképpen egy pán-európai energiahatékonysági jelzáló kölcsönprogram kidolgozása is elérhető közelségbe kerül. The second point I want to make a következő pontom az az, hogy a kezdeményezések áttekintéséből egy, egy, egy kollektív végrehajtásra kell áttérni. Hozok erre egy példát száz embert alkalmaz valaki, és mondjuk egy munkáltató, és nem várja el, hogy beszámoljon arról, hogy hogy áll a munka. Nyilván ez nem megy. Amikor elkezdtük a projektet, a tagállamok szintjén 50-100 kezdeményezés is lehet magán, állami és harmadik szektorban, különböző piaci korlátok lebontását célozva, nagyon fontos, hogy a különböző pénzügyi és szabályozási problémákat megoldják. Az állami szektoron kívüli kezdeményezések nagyon kis számban számoltak be arról, hogy pontosan hogyan álltak a végrehajtással. Így nagyon nehéz megítélni azt, hogy mi a kifejtett hatás egy ilyen projektnek vagy kezdeményezésnek. Rengeteg pénz és rengeteg ember dolgozott valamint. Egy koordinátlan stratégia nélkül ez olyan, mint egy széthúzó csapat. Azt tapasztaltuk, hogy az igazán hatékony, hogyha mindenféle kezdeményezéseket összekötjük klaszterekbe. What they see as collective goals. Starting to measure their collective hogy a kollektív eredményeket valahogy tudjuk mérni. Akár csak, említettem, a madár röppájája kiszámíthatatlan, ugyanígy soha nem egyenes vonalban repül, ugyanígy igaz ez is. Valahogy tanulnunk kell egymás hibáiból, ennek eljött végre az ideje. Nem csak a pénzügyi és szakpolitikai területeken, hanem mindenhol. Hozok egy példát. Egy helyi céget megbíznak azzal, hogy 2050-re egy nulla energiafelhasználású várost hozzanak létre. Lesznek kutató, fejlesztők, marketingesek, HR-esek, hogy megfelelő emberek dolgozzanak, lesznek pénzügyi emberek, lesznek bankok. Nyilván ilyenkor egy olyan szervezeti stratégia mentén járnak el, amely nélkül nem járhatnak sikerre miért ne lehetne ugyanez igaz az egyéb kezdeményezésekre? Az energiahatékonysági elzállók kölcsön témájában azt láttuk, hogy elengedhetetlen, hogy tervel kell rendelkeznünk arra, hogy egy közel nulla vagy zéro energia felhasználású épületté alakítsuk át. Ehhez olyan ingatlan szakértőkre van szükség, akik szintén tisztában vannak eh, ezzel a projekttel. Az az épületfelújítási eh, útlevél, amely megjelent a programban tulajdonképpen pontosan ezt a cél szolgálja, ebben tartalmaz, ezt tartalmazná azt az információt, hogy mennyi pénzből hogyan fogják felújítani az épületet, ez maguknak a felújítóknak és az épület tulajdonosoknak is óriási segítséget jelentene. Zárásképpen visszatérnék arra, hogy megint csak az emberekről van szó. A, az, hogy közel zéro energia szintre felújítunk épületeket, ez megéri, ez megtérül. De sokat beszélünk a megtérülésről, sokat beszélünk a 90-es szabályról, például egy, egy irodai épületben az energia számla 1 százalék. Tehát nem energia költségből fog ez megtérülni. Az emberek, a termelékenység és a működési költség 90%-a ez az emberek. És hogyha egy pénzügyi igazgatóval beszélünk, akkor, hogy miért kell érdemi meg felújítani, akkor arról kell beszélni, hogy az épület teljesítménye, energiahatékonyság és az emberek hatékonysága összefügg. Termelékenyebbek, egészségesebbek, makro szinten ez nagyon fontos, de úgy érezzük, hogy projekt szinten is kellenek olyan eszközök, amelyek egyértelműen összekötik a környezetvédelmi és energiahatékonyság metrikáját a gazdasági megtérüléssel, például mennyit hiányoznak az emberek, milyen gyakran mondanak fel, jönnek, mennek, azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen egy cég sikeréhez. Azt mondtam, hogy olyan, mint hogy amikor löptetünk egy madarat, és nem tudjuk, hogy merre repül majd, ezzel a képen nyitottam. Nos, azt hiszem, hogy igenis lehet ugyanazon az úton terelni a repülő madarat. I was intrigued by your example. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesek voltak a madarakra vonatkozó példái. Ez emlékeztet engem arra, amiket, amit nekem mondtak, amikor egy amerikai cégnél mondtak nekem. Okay, now the next speaker is... Hogy ugyanannyira, hogy úgy kell fel, repülni, mint a vad kacsáknak. Energy efficiency and integration. Most pedig Reuters úr következik, aki az épületek kapcsán beszél a megújuló energiaforrásokról. Reuters úr a belga épület kutatási intézetnél dolgozik, és foglalkozik az épületek energia teljesítményével és ventilációjával, szellőztetésével role of regulations, technical approvals and products and systems assessment. A termékek, a folyamatok felmérését is végzi, és most ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A három következetéssel kezdeném, és ezeket fogom majd később kifejteni. Először is úgy gondolom, hogy akik a szabályozásokat hozzák létre, azoknak jobban figyelniük kell arra, hogy megfelelően felmérjék az innovatív építési és ellenőrzési technológiákat, ezen kívül a digitális konstrukció, amely most nagyon nagy figyelmet kelt, ez nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban elő lehessen készíteni a különböző energiapolitikákat. Harmadik következtetés pedig az, hogy a renovációs politikáknak, megoldásoknak nem csak a tipikus megoldásokat kell figyelembe venniük. Mi az általános kontext? Majdnem nulla energiafelhasználású épületekre van szükség, ezen kívül az állampolgároknak bízniuk kell az energiahatékonysági címkékben, harmadsorban pedig a már meglévő épület, állomány, környezeti a hatását nemetében csökkenteni kell 2050-ig, amely valóban óriási eh, kihívást jelenthet. Ami a technológiát illeti, egyetemű az, hogy eh, minden területen az építőanyagok, rendszerek eh, fejlődés alatt állnak. Láthatjuk azt, hogy elindulunk a digitális konstrukció modellezés irányába. A korábbi előadások is azt mutatták, hogy ez egyre fontosabbá válik már az energia termelés szempontjából. Nézzük az első pontot, ez a különböző rendszerekre vonatkozott. A épületek tekintetében azt láthatjuk, hogy néha a javulások eléggé kicsik, de néha eléggé nagy változások is előfordulnak, például a vákum szigetelés, vagy a vákum üvegezés. Ezen kívül szinergiák is vannak, például a geotermális rendszerek, a hőszivattyúk, a, az okos technológiák tekintetében is nagyon sok potenciál van. Tehát ezáltal csökkenteni lehet az energiakeresletet, az energia szükségletet. Van lehetőség a jobb energiatermelésre is, és arra is, hogy a belső klímát jobban lehessen ellenőrizni. Ez nagyon fontos az állampolgárok számára milyen fajta kihívások vannak akkor, amikor az LPBD e szabályokat próbálják végrehajtani. Nagyon fontos az, hogy ezek az innovatív technológiák megfelelően legyenek figyelembe véve a nemzeti kalkulációs módszerekben, mert hogyha nem, akkor ez akadályozza majd az innovációt, az emberek nem fogják majd alkalmazni. Nemrégiben volt egy európai projekt, amely során azt láttuk, hogy nagyon sok tagállamban az innovatív technológiák integrálását tovább kell javítani. Ahogy mondtam, hogyha ez nem következik be, akkor fennáll a veszélye annak, hogy inkább az innováció blokkolása fog bekövetkezni. A második következtetés az a konstrukció 4.0 volt, és a BIM. Sok minden történik ezen a területen, gondoljunk a drónokra, az épületinformációs modellezés. Ez egy olyan folyamat, amelyben az épület mértékben modellezzük. Nagyon fontos eszközök ezek az energiapolitikák végrehajtása szempontjából. Néhány kihívást itt kiemeltem a jelenlegi megközelítés figyelembe véve, hogyha a majdnem nulla energiafelhasználású épületek irányába nyúl, mozdulunk el, akkor látnunk kell, hogy gyakran ez komplex kérdést eredményez. Ahogy mondtam, az átültetés akadályozza néha az innovációt. Például gondolni kell a túlfűtésre, amely egyre inkább egyfajta problémát jelent a leg, az újabb és újabb módszerekkel az LPC e esetében is bizalmi gond van. Az általános célkötőzések ugyanazok szinte a tagállamokban, de néha a módszerek eh, különböznek, egyszerűsítnek és ezáltal másfajta megközelítés alakul ki tagállamonként. A nagyon nagy mértékben azt látjuk, hogy jelenlegi megközelítésnél vannak akadályok. Épület szinten próbálunk felmérni, ami ugyancsak nehézkes a nemzeti módszerekkel. A BIM potenciája. You can have a very substantial reduction in the efforts. Olyan jól lehet ezzel adatokat begyűjteni. A BIM modell esetében nem csak az energia szempontjából, hanem más szempontból is vannak adatok, fontos adatok. Ez azt jelenti, hogy egyszerűsíteni lehet a folyamatot, de sokkal jobb lesz ezáltal az elemzés is, így sokkal nagyobb lesz a megfelelés is, hiszen mindenki jobban meg fog felelni az elvárásoknak, főként a az innováció szempontjából jó ez, és ez része lesz majd a teljes tervezési folyamatnak. Vannak EU projektek ezen a területen, ezzel jobban hozzá lehet eh, járulni a jobb minőséghez is, ami ugyancsak nagyon fontos. ugyanilyen fontos ez például a környezetvédelmi felmérés szempontjából is és a szabályozó hatóságok számára gondolni kell arra, hogy hogyan fogják ezt integrálni, a szabványosítás szempontjából hogyan lehet olyan szabványokat létrehozni, hogy a teljes előnyét elvezzük ennek a BIM-nek. A hosszú távú perspektíva egyértelmű az az, hogy fontosak lesznek a megújuló energiaforrások, források, ami a hosszú távú kihívásokat illeti, akkor gondolnunk kell arra, hogy a mai megoldások a jövő um, eredménye lesz. Például Brüsszelben mindenképpen jobban kell szigetelni a házakat, megfelelőbb fűtési rendszerekre van szükség. Például, hogyha valakinek kondens bojlere van, 20 év múlva lehet, hogy majd le kell cserélni, és akkor jobb, hogyha egy egy hőszivattyút alkalmaznak majd, vagy a távfűtést. Tehát eh, ezekre is gondolni kell hosszú távon, mert eh, ezek az új technológiák nagyon fontossá válnak. A másik terület haték, energiahatékonyá kell tenni az épületelemányainkat, jobban kell szigetelni, de a kérdés az, hogy minden elemet le kell szigetelni, nem biztos, például Hollandiában, Belgiumban, eh, Nagy-Britániában üreges falak vannak, ezeket nem szigetelik, eh, de hogyha ezt megtennék, akkor is ennek a hatása mérsékelt maradna. Ez is egy érdekes vita. Ugyanez vonatkozik a padló szigetelésre. Erre törekedni kell, de ha ez túl drága, akkor meggondolandó. Tehát ezek voltak a következtetéseim, és ez amögött meghúzódó elgondolás. Köszönöm szépen. Az elektromos áramot önállóan előállítókról fog beszámolni nekünk. Elnöke a spanyol szakmai szervezeteknek, amely a, a fűtéssel, hűtéssel foglalkozik. Parancsoljon professzor, nem a szót. Mivel van tolmácsolás, spanyolul szeretnék beszélni. Gracias por la, por la invitación. Eh, es un placer poder estar desde la Agencia Extremeña de la Energía. Nagy öröm számomra, hogy eljöhettem önökhöz, és beszámolhatok tapasztalatainkról egy európai projektről, ahol nagyon sok tagállammal együtt dolgoztunk ezen a témán a napenergia felhasználását illetően. Először is a saját régiónkról néhány szót. A Spanyolország délnyugati részén élünk, és itt az energiafelhasználás 100%-ban megújuló energiából, 78% napenergiából, a többi pedig vízenergiából származik. Még ugyan nem értük el azt a célt, amit szerettünk volna, de azért egy-két számot engedjenek meg, valószínűleg ismerik őket, de nagyon fontos itt figyelembe venni a napenergiát. Az elmúlt tíz év során 95%-ban nőtt ennek aránya, és a hatékonysága is jelentősen megemelkedett. Természetesen relatíve egyszerű kezelni, bár van egy csomó olyan dolog, ami egész 70%-os hatékonyság kiesést okozhat. Ezen kívül, ami az előnyöket illeti. Először is semmiféle környezeti hatása nincs ennek. Kérjük, hogy egy kicsit közelebb beszéljen a mikrofonhoz a szakértő úr. Végül az egyik utolsó szám itt, amit láthatunk, azt mutatja, hogy óriási potenciális lehetőségeket látunk a általánosságban a kibocsátások csökkentése terén. És az a saját felhasználás az energiának az egyik nagy ö, ö, lehetőség. Az Európai Unió területének, területének 80%-án lehet önállóan előállítani a szükséges energiát. Ez pedig nagyon fontos. Természetesen az egyik probléma az, hogy nem igazán ö, biztos a jogalkotói keret. Bizonytalanságok tapasztalhatók ezen a területen. Az Európai Unióban például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 tagállam pénzügyi okoknál fogva halasztotta el ezek bevezetését. Spanyolországban egyes területeken sajátos jogi keretek állnak rendelkezésre a napenergia felhasználására. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok területen 97%-ban önfelhasználás történik. Itt azt láthatják, ahol például a fogyasztók esetében a pénzügyi tagok Észtország kivételével Finnország, illetve a legnagyobb csoport Németország, Franciaország, Csehköztársaság, Málta, ahol kompenzáció és előny is származik ebből. Természetesen minden egyes tagállamban megfelelő jogi A különböző tagállami tapasztalatok alapján különböző következtetéseket lehet levonni, a különböző rend visszatéríteni. Itt pedig egy svéd példa látható, egy modell látható, ez eléggé érdekes. Ezen példában van egy eredeti, most lenne felmérni a német és a francia példákat. Ami az energiacsomagot illeti, hogy tényleg érdekes legyen ez a beruházás. Fontos figyelembe venni azt a tényt is, hogy ez a fogyasztók számára a jövőben lesz rendkívül működjön mindez. Nagyon fontos, hogy nem ezt lehetővé teszik majd. A költségeket is meg kell vizsgálni, és érdekében nagyon sok tagállamban lehetővé vált különböző állami támogatások nélkül. A mérők szükségesek ahhoz, hogy optimális helyzetet teremthessünk, a szírozási lehetőségeket is figyelembe kell venni. Az Európai Unió támogatása is elengedhetetlenül szükséges, különböző, illetve azt, hogy ne szalasszuk el azt a lehetőséget, hogy ezt a lehetőséget kihasználhassuk, ahogy ez a, le- a technológia rendelkezésre áll. Köszönöm szépen. A hozzászólásukat. Türmesz kollega elsőként. Köszönöm szépen. Valóban színvonalas előadásokat hallhattunk. Én a felújítás, épületfelújításra koncentrálnék. Egy új épület energiahatékonysága viszonylag könnyen megoldható feladat. Az igazok, igazi kihívás a meglévő épületek felújításában rejlik ott épület eh, ágazat. Az ebben az ágazatban dolgozó cégek 90%-a eh, 10 kevesebbet foglalkoztat. Borzasztó a helyzet logisztikailag, illetve szaktudás tekintetében. Örülök annak, hogy elkezdték ezt a munkát, de a felújítási útlevél, illetve a digitális fejlemények, hogyan lehet a kettőt valahogy összekapcsolni? Eh, 3D-ben előre megtervezett felújításra van szükség, ami nem egy hét alatt létrejöhet, nem 8 hónap alatt. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? A második probléma pedig az, hogy belépünk abba a korba, amikor nagyon olcsó lesz adó olaj. Tehát igazából a megtérülés problémája mm, nehezen eladható. Évek óta mondjuk az embereknek, hogy újtsátták, hogyha nem a tulajdonoshoz vagy a bérlőhöz, hanem magához az épülethez kapcsoljuk a felújítás kérdését. Beszéltem, hogy ez nagyon hatékony a tagállamok számára is. A dekarbonizáció ennél még soha nem volt fontosabb. Többen elmondták, hogy egyre gyakrabban merül fel a kérdés. Kovácsolunk abból, ebből a lehetőségből, abból, hogy az emberek számára egyre fontosabb az úgynevezett dekarbonizáció. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget európai szinten, és tagállami szinten is tennünk kell valamit. Claude Türmesszel egyetértek az ezelőtt ö, jártam a választókörzetemben, ahol minden házban volt egy olajtüzelési boiler hátul. Azt hiszem, hogy legalább az új épületek esetében megtermelt állam saját felhasználását illeti, a legtöbb felhasználó nem is tudja, hogy ebben mekkora potenciál lehetőség rejlik. Nem is tudják, hogy ezt megtehetik. Tehát óriási lehetőségek rejlenek ezen a téren is. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerül ezt az üzenetet. Sokszor ellenérdekelt szereplők is vannak. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogy ebből valóság legyen. Többi kevésbé egyetértünk ez ügyben, legyenek európai vagy nemzeti célok. És szóval például egy dezindustrializálódó ország az iparban egyre kevesebb állással rendelkezik, egyre inkább szolgáltató. Beszélt a madarakról, van egy nagy madár, amiről nem beszéltünk, ez pedig házak esetében állami tulajdonban van. Azok az tagállamok és azok a kormányok, akik a saját házuk táján ez ügyben. Az épületállományjal kapcsolatban nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Van érmelt állam saját felhasználását illetően említette, hogy vannak olyan országok, akik nagyon jól állnak, és vannak olyanok, amelyek nem esre ez ügyben? Ezek lennének a kérdéseim, és hogyha most várjuk a válaszokat, hogyha több kérdés elmerül, akkor még talán arra is marad idő. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Lássuk az elsőt. Nemzeti vagy európai célokra van szükség? Gondolom megújuló energiaforrások kontextusában kérdezte ezt. Ha igen, akkor a válaszom a következő. 2020-ra vannak európai célok, amelyek tagállami célokból tevődnek össze. Kicsit sajnálom, hogy 2030-ra még nem készültek hasonló célkitűzések. Ennek a fő oka az, hogy megfelelő biztonságot ez nem teremt a beruházók számára de bármilyen célt is fogadunk el európai szinten 2030-ra, fontos, hogy a tagállami vállalásokból kijöjjön az európai összcélkitűzés. Persze ez egy bonyolult folyamat lesz, több évig fog tartani, ez nem a legideálisabb megoldás, de hát reméljük, hogy tisztában fogunk majd látni ez ügyben. Ezzel kapcsolatban a következő kérdés energiahatókonyságról, megújuló energiaforrásokról sokat beszélünk, de a az üvegházhatást kiváltó gázok tekintetében, mint hogyha robosztusabb lenne a jogi keret. Fontos, hogy az energiapolitika és az éghajlatpolitika egymást erősítsék és ne gyengítsék. Szerintem ez az mindenképpen részét kell, hogy képezze az össz összképnek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Először is Claude kérdésével kezdeném. Reflecting also what the gentleman said, indeed. A, a foszilis tüzelő anyagok ára jelentősen csökkent, ami bizony megnehezíti az életünket. Ezért például az lenne jó, hogyha az olajtüzelésű fűtőberendezéseket betiltanák e Európában mindenestől. Túl nagy volt a szabályozási kockázat eleinte, ezért ezt nem mertük ezt a lépést meghozni. De ha az új jogalkotási keretben lenne legalább valamiféle ösztönző, valószínűleg nem lehet ezt csak egyik napról másikra betiltani, de hogyha valahogy tudnák a tagállamokat arra ösztönözni, hogy az új épületekben tiltsák be az olaj tüzelésű fűtőberendezéseket, akkor a, legalább az ambiciózus kormányoknak megadnánk a lehetőséget. Az ipar de karbonizációja ez a jelen zenéje, nem a jövőjé saját hazámban is kezdeményezést tettünk ez ügyben, és megpróbáltuk megmutatni, hogy a dekarbonizáció az éppen, hogy javítja hosszú távon a versenyképességet, nem károsítja. Ez az az üzenet, amit el kell vinnünk az emberekhez. Uniós célok felmerültek, ez amit egy üzleti terv, Stabilitást ad ez nekünk, mindenkinek, aki ebben részt akar venni, tisztán láthat a jövőre nézve. EU-s, regionális és helyi célkitűzésekre van szükség. Az embereknek konkrét számokra van szükségük. Ami a sztár parádét illeti, nos ez egy nagyon jó példa. Ezt nem a mi besorolásunk volt, a szakértők mondták, hogy ők hogyan látják a sorrendet a saját hazájukban. Ez egy relatív szem volt, tehát azt tükrözi, hogy a szakértők hogyan látják a valódi életben azt, hogy voltak-e új szakpolitikák, voltak-e új programok annak érdekében, hogy um, valóban elérjük a kitűzött célokat. ezt próbál bankokban, hogy valóban a beruházás pénzben kifejezett értéke könnyen értékelhető legyen a bankok számára. Nyilván eszköz bankokban, hogy valóban a beruházás pénzben kifejezett értéke könnyen értékelhető legyen a bankok számára. Nyilván eszköz állami szektorra kulcsfontosságú szerep vár, fontos ezt megvizsgálni. Azt hiszem, hogy nem csak az tehát persze nem kell felújítani, nem ezt mondom, hanem csak ott, ahol e, ott kell kezdeni, ahol ennek igazán. E, Tudatosság azzal kapcsolatban, hogy többet kell befektetni a különböző szakképzettségi kérdésekbe, hatékonyabb, racionálisabb munkára van szükség az építési helyeken, de itt is vannak már változások. De tudatában van a szektor ezenek a kihívásoknak, és gondolom, hogy évben lesznek majd itt még e, javulások a, a szakképzettséghez is, de ez által jobban át lehet adni a szakképzettséget a, e, építőiparban Korábban az volt a kihívás, hogy a fűtésből származó energiafelhasználás olyan lehetne csökkenteni, most már sokkal globálisabb, holisztikusabb megközelítést kell alkalmaznunk esetében. Lehet, hogy vannak kisebb különbségek, de Svédország és Spanyolország között is lehetnek különbségek, tehát szerintem holisztikus megközelítésre van uh, szükség. Nagyjából Ernst asszony következik. Elnézést, hogy kicsit ki látnunk, egyik függ a másiktól, és hogyha megnézem a hazámat, akkor az új koalíció feladta, a klíma célokat, és azt mondják, hogy úgysem fog semmi sem változni, a szén marad, meglátjuk majd, hogy mi történik. Általános kérdésem lenne, hol vannak a legnagyobb akadályok a tagállamok? Láttuk a tárgyalások során, az EU-nak nem kellene -e inkább kötelező érvényűben fellépnie, kötelező célokat kellene megfogalmaznia, legalábbis mi ezt kritizáljuk, hogy ezt nem teszi. A másik dolog hallottam ezt az egyik előadásban, hogy nem a szegénységgel kell szembenézni, vagy más szegénységi kérdéssel szembenézni, ahol bizonyos kisebbségek csak szörnyű helyeken élhetnek. Mit le, annak persze az a következménye, hogy energiahatékonyság nélkül vannak épületek, hogyan lehet, finanszírozás kell, infrastruktúra kell, és egyébként Németországban is ismerjük, hogy megszületett a, megszületik ma a dízel ítélet, remélhetőleg ez következetes lesz. Köszönöm, Turmes úr. Elnézést, hogy ismételten szót kértem. Tegnap a például a régióval beszéltem Franciaországból. Mi a valóság? Európai programokról van szó, nemzeti programokról van szó, amelyek uh, megpróbálnak magasabb szakértettségi szintet elérni, vagy az építőipar lokális jellegű, vagyis ha szeretnénk változtatást elérni, akkor a következő MFF-ben megfelelő pénzre van szükség európai programokra, de lehet, hogy a régióknak is, az Extremadura, ezeknek a területeknek is segíteni kellene abban, hogy helyi szinten javítsák a szakképzettséget. Mit gondolnak erről? Még van egy másik kérdés is. Van egy lobby, amiről senki nem beszél. Ez pedig a háztulajdonosok lobbija. Ez a leg, hogy drági és az olcsó pénze az, aki a spekulációt elősegíti. Hogyan például lehet megtörni ezt a lobbit? Mi az önök tapasztalata ezzel? Szerintem nem szabad naívnak lennünk amikor az autópolitikáról van szó, akkor van egy olyan fajta a legjobban képesek megválaszolni a kérdéseket. Talán nem mind az öt vendégünk tudja ezt megválaszolni, de majd önök eldöntik, hogy ki. Well, um, well um, commenting on, I think, both questions. Inkább németül beszélek, és megválaszolom a két kérdést. Azt hogy a, inkább mégis angolul, mert túl bonyolult. Most things that both the region... A tagállamok akarnak egy dolgot, az EU-s akar de nem akar az EU egy új helyzetet. Az én tapasztalatom az az, hogy a kérdés az az, hogy van-e értéke ezek önök számára, ez minden ettől függ. Nálunk a szektorunkban gyakran túlságosan sokat érveltünk csak a védelem mellett, és az emberek már nem is hallgatják ezt meg. De hogyha azzal érvelünk, hogy versenyképesség, legalábbis nálunk a kormányváltás volt, és minden energiahatékonysági politikát felváltották a, az ipari politikák, mert ez érdekli csak a kormányt, de meg tudott tartani az összes programunkat, mert tetszettek a hatalmon lévőknek az érveink. Tehát ettől függ ez. Nekem ez így oké, okay, mert ez így működik. Hogy tagállamoknak mi működőképes, az mindenki, az mindenki számára működőképesnek kell lennie, még a ház tulajdonosoknak és ott kell őket elkapni a legfájdalmasabb számukra. Növekvő tulajdon árak, lehet, hogy ez, ez is jó lehet, vagy ingatlan árak. Szerintem az építőipar teljes mértékben helyi. A kihívások az az nálunk például az építő telepeken, hogy senki nem beszél németül, ez egy kihívás, de ez nem megoldhatatlan, és ez ahhoz kötődik, hogy ha az ügyfelek elég hangosan követelik ezt, akkor ez be fog következni. Például azt látjuk, hogy a 90-es években a fűtés szerelők teljesen blokkolták a megújuló energiaforrásokat, azt mondták, hogy ó, nem is akarnak önök napelemeket, de aztán volt egy váltás, és meg kellett tenniük ezt, akár tetszett nekik ez, az, akár nem. Szerintem ugyanerre van szükség az építőiparban, kell egyfajta nyomás az EU és a tagállami jogalkotás részéről, és itt még az ügyfeleknek is nyomást kell gyakorolniuk. Vertes úr? Igen, én is egyetetek azzal, hogy nagyon alacsony a szakképzettség az építőiparban, de nagyon fontos Európa szerepe például a jobb szakképzettségi kezdeményezés, minden tagállam benne volt ebben, tudatosság kampány, ez Luxemburg, Németország, másrésztről pedig vannak európai projektek is ebben a témában, tehát ezek hasznosak lehetnek kellenek nemzeti kezdeményezések is, de Európának egyértelmű szerepe van abban, hogy megkönnyítse, meggyorsítsa a szakképzettség javítását. Ami az országok kérdését illeti, még mindig van egy tudás hézag, a megújuló energiaforrások ára nagymetében csökkent, és mégis nem igazán tudják ezt sokan. Gyakran alkalmazása nagyobb makrogazdasági hatásokkal jár, munkahelyeket teremt Európában, ez jó a kereskedelmi mérleg szempontjából is, tehát erre is jobban figyelni kell. Európai politikai szinten jó lenne, hogyha mert beszéltünk a megújuló energiaforrásokról, a hatékonyságról, de beszélhetnénk arról is, hogy ez sokkal komfortosabb az adott épületben élő emberek számára ezek az újítások. Hollandiával kapcsolatban van egy Stromversnelling nevű program, amelyel ipari lobbit képviselik, és megláthatjuk, hogy ők mit válaszolnak mindenre. Köszönöm szépen ezeket a kitűnő előadásokat. Uh, dear friends, ladies and... Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Kezdjük azonnal a munkát, ne vesztegessük az időt. A témánk jól ismert. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elnézést, hogy nem vettem részt a meghallgatáson, vagy a műhely munkában néhány perccel ezelőtt, mert nagyon sok tennivaló volt, sok fele, úgyhogy nagyon nehezen tudtam megszervezni ezt. A következő három oldal egyeztetés hamarosan megindul a megújuló energiák témájában. Tegnap kezdődött az Európai Uniós kormányzás témájában, és azt gondolom sikeresen indult ez a munka az ENVI szakbizottsággal együtt. Óriási harcok közepén találjuk magunkat a tiszta energia csomag témájában. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy az eszme cserében részt vettek néhány perccel, egy órával ezelőtt. Nagyon fontos volt ez a workshop az energiahatékonyság, a megújuló energiák témájában. És bizonyára emlékeznek rá, tegnap volt egy meghallgatásunk, a gázpiac szerkezetéről egy irányelv felülvizsgálatának témájában, most pedig folytatjuk az eszmecserét a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok címmel. Úgyhogy hadd mondjam el már az elején, nem hiszem, hogy bármi közrendőm lenne, 124 módosító volt, nem túl sok. Ez egy nagyon rövid irányelv, csak három oldalas, talán a legrövidebb, amire visszaemlékszem, úgyhogy nem túl komplikált. És a jelenlegi gázirányelv módosítására vonatkozó európai bizottsági javaslat is előttünk van, de vártuk már ezt itt a parlament részéről. Ennek a hatája eléggé korlátozott és szakmai jellegű, mert az irány elv rendeleteit meg kell vizsgálni. Azonban a javaslatnak ki kell töltenie ezt a szabályozás terén létező hízagot. Egyes tagállamok szelektív hozzáállása, illetve a piaci résztvevők szelektív ö, hozzáállása miatt kellett a következő csomagot létrehozni, mert ez aggasztott minket. Becs as it was said during yesterday's hearing, ahogy ez tegnap is elhangzott, legalább kilenc éves késésben vagyunk. Ezt önök közül is említette valaki. De attól függetlenül jobb később, mint soha. Annak ellenére, hogy korábban jobb lett volna megoldani ezt a problémát. Úgyhogy be kellene vezetnünk mindenféle késekedés nélkül a szükséges változásokat. Ez az egyik legfontosabb téma legalábbis véleményem szerint. Jelentés tervezetemben csak néhány további kiegészítést eszközöltem a bizottsági javaslathoz, hiszen nem túl sok módosítót adtak be hozzá. Biztos vagyok benne, hogy így azonnal fel tudunk készülni majd jelentéstervezetemhez a kompromisszumos módosítók elkészítésében. Talán a jövő héten el is kezdhetnénk. Folytatjuk ugyanis. Nagyon rövid ez a szabályozó, ez az irányelv szakmai jellegű. Úgyhogy egy hét alatt el kell, hogy tudjuk készíteni az összes módosító indítványt, hogy aztán március 21-én szavazhassunk. Minden rátról mindannyiunk és a, piac, és a piac szabályozása szempontjából. Ami viszont aggasztó, ami engem illet, az a tanács álláspontja. Mert rendkívül nagy szükségünk van a tanács álláspontjára, tehát csak néhány módosítóra van szükség, a hatály rendkívül kicsi, a tanács álláspontja rendkívül fontos. Úgyhogy azt várjuk, hogy a bolgár, legalábbis mi ezt várjuk az Európai Parlamentnél. Úgyhogy a kompromisszumos módosító indítványok kidolgozásakor figyelembe veszek minden korábbi eszmecserét, a bizottság által megszervezett érintettekkel folyt tagjainak módosítóit, hiszen ez rendkívül fontos számomra. Úgyhogy türelmetlenül várom önöktől, hogy elmondják, melyek azok, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy javítsunk a javat. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót mint árnyékjelentés készítő, még egyszer szeretném kiemelni azt, amit már elmondtam korábban is, egyébként tegnap is. Úgy gondolom, hogy ennek az irányelvnek a módosítása készítői ülést köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A GUE nevében Szilik Jötis úr parancsoljon. Efharisztó Poedre, köszönöm elnök úr a lehetőséget. A benyújtott módosító indítványok figyelembe veszik azt, hogy a földgázra milyen kihatással lehetnek ezek a beruházások. Ezt az irányelvet teljesen elvetni nem célra vezető. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy mindezt bármiféle konzultáció vagy tárgyalás nélkül nyújtották be, figyelembe sem véve azt, hogy milyen következményekkel járnának ezek az iránymutatások. Ez az irányelv alapvetően manipulálja a tagállamokat a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok terén. Az Európai Bizottság még az harmadik országba irányuló exportot is megpróbálta ellenőrzés alatt tartani. Ez elfogadhatatlan, és alapvetően sérti a tagállamok szuverenitását is a saját természeti erőforrásainak felhasználása terén. Több különböző probléma is van, amit meg kell oldani, de ezzel az irányelvel csak nőnek majd a problémáink. A meglévő hálózatok, csővezetékek működése, illetve újak létrehozása terén is. A kelet, a földközi tenger keleti térsége Görögországon keresztül egy új fejlesztési terület, itt több különböző problémát is láthatunk. Elnök úr zárásképpen ennek a szövegnek az előadójaként, illetve a szakbizottságunk elnökeként kérem önt, hogy tegyen kezdeményezést annak érdekében, hogy Törökország a ciprusi vízeken és a földközi tenger kereti térségében fejezze be az eddigi tevékenységét. Most már napok óta Törökország illegálisan blokkolja az olasz eni a, attól, hogy a ciprusi AOZ-ban aktív legyen. A feltárások, a vizsgálatok már elkezdődtek. Azt hiszem, hogy Törökország itt alapvető jogokat sért, amit jeleztünk is, ugyanakkor erre Törökország fityet hány továbbra is azt tesz, amit ez kedve van. Ezért a veszélyes és kalózszerű tevékenységének követeljük, hogy azonnal vessen Törökország véget. az európai földgázpiac bővítéséről és megerősítéséről beszélünk, miközben Európa szomsz között finomítani ezt az ügyet. Egy másik releváns kérdés, amiről úgy érzem, hogy muszáj lenne beszélniük az elnök előadóknak, ez az Európai Unió illetve az Európai Bizottság hatáskörének a kérdése, ez különösen fontos, vendégünk, ez kiderült tegnap is, és Borsát úr itt van szerintem ma is, igazából büszkének kellene lennünk arra, amit a 2000 elvet is egy olyan szabályozásról van szó, amelyen a kríziseket jobban tudjuk kezelni, és van egy szűr lobbista itt ebben a szakbizottságban, amit ön Sugal az okos lobbista itt ebben a szakbizottságban, amit ön sugal, az okos, ön azt mondja, hogy ne legyen kivétel, és persze kellenek ezek a kivételek, hogy ezt a jegyzmát megnyerjük, ahhoz az, az Gazpromtól ezért kellenek a kivételek, hogy meg tudjuk nyerni politikailag ezt a játszmát. Én viszonylag optimista vagyok. Úgy vélem, hogy nyílt lapokkal kell játszanunk az ÖMV, a BSF orosz kollégáim számára is. Joggal panaszkodnak a helyzet miatt, a bolgárok joggal panaszkodnak, a balti államok is joggal panaszkodnak a helyzet miatt, a lengyelek is a mi kötelezettségünk európai, nyugat-európai képviselőként, hogy ezeket a vadhajtásokat az Európ, kelet-európai gázpiacon megszüntessük. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Turmes én ezt elviselhetetlennek tartom, hogy ön hiteltelenné teszi a legnagyobb osztrák céget, azt mondja, hogy a Gazprom gangbe tartozik. Az ÖMV már 50 éve megvan, ez egy cég, az osztrák tőzsdén is jegyzik, kifogástalan corporate governance-el rendelkeznek. Nem helyes az, hogy ön azt mondja, hogy a Gazprom gang tagjai ők leszögezem azt, hogy az, hogy az én véleményem szerint, szerintem mások is így gondolkodnak, mi nem kereshetünk politikai megoldást arra, hogy egy orosz szolgáltatót kibillentsünk. Ezt nem lehet tenni. Amire szükségünk van, az az, hogy a lehető legnagyobb legyen Európában az ellátás biztonsága, jó árak legyenek Európában a fogyasztók számára. Persze kell egy jó működő uh, gázpiac és az energia unió szempontjából. Ez a fő cél. A kérdés csak az, hogy ezekkel az intézkedésekkel ezt a célt el tudjuk-e érni. Ja, well, I understand that we... Igen. Értem. Szeretném, ha egy kicsit megnyugodnánk ezzel a témával kapcsolatban. Paul Rubik úr erre Tormes úr és Kapel asszony között, mert az osztályci ezen változtatnának. Hogyha megnézem például a gáz ö, ö, üzemeket, eléggé kiegyensúlyozott a helyzet. Ö, ha nézzük a Balti tengert, az ottani ellentmondásokat, azt hiszem, mi is folyik itt. És már bele. De szokás szerint az Európai Bizottság is képviselteti magát. Köszönöm. Energiapiacunkon a tiszta energiacsomaggal. Nagyon köszönjük ezt, azokat a kérdéseket, amelyeket az Európai Unió energia ö, piacával kapcsolatban felkönyvetésére. Volt, hogy igazgató úr parancsolja. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy röviden szólhatok a módosítókról. Először is emlékeztem, úgyhogy nem akarom ezeket megismételni, mert legutóbb már mindezt elmondtam. Most az egyes módosítókra koncentrálnék, erre és sajnálatosnak tartotta, hogy nem volt a hatástanulmány a javaslathoz. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy az Európa ö, hatástanulmány nem sértjük meg ezt a szabályt, ugyanis nagyon sajátos a helyzet ezzel a javaslattal. Ugyanis az Európai Bizottság és hiszen az összes módosító indítványon végig magunkat. Fontos tudni, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja a jelentés tervezet kapcsán, illetve az alapvetően nincs nagy véleménykülönbség e házfalai között ez ügyben. Egy-két dolgot én is akkor hadd reagáljak le. Position in three months. Uh... Az e három hónapos nemzeti jogszabályba történő átültetési határidő, azt hiszem ez világos gazdasági övezetekre történő átültetés egyértelmű, hogy milyen fontos, hogyha kínai játékokat akar valóságban Európa csinál. De konkrét projekteket ezen rendelet esetén egyértelműen különbséget teszünk a már meglévő projektek, illetve az előkészítés alatt álló projektek között. Mert az világos, hogy az Európai Unió egész területén végre akarjuk hajtani ezt a szabályozást. Ez szempontból tehát erre tettem javaslatot a jelentésemben, de hát az árnyék előadók majd megbeszélik ezt, hogy hogyan lehet konkrét problémákra konkrét megoldást találni. Tegnap alkalmunk volt az ENI vezetőjével megoldani. Ez a mi felelősségünk, kedves kollégák. Ezért azt javaslom, hogy jövő hétre küldje el mindenki a módosítóit. Én kidolgozok majd pár kompromisszumos módosítót a jelentéstek. Az alapvetően az én eredeti szövegemet javítja, tisztázza, tehát ez a kiinduló pont, és aztán utána majd a beérkező módosítók alapján próbálunk javítani a szövegem. Ne felejtsük el, kedves kollégák, azt sem, hogy a jelentés a mi oldalunkról a bolgár elnökség térfelén pattog a labda, várjuk a tanács közös álláspontját, és reméljük, hogy április elején elkezdődhetnek a három oldalú tárgyalások. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Kapná a szót képviselőasszony, egy szóbeli kérdés, amihez állásfog, parlamenti állásfoglalás számára, ugyanis most beszélünk először szisztematikus módon a megosztásos könyvelésen alapuló technológiákat, a média, a közvélemény, a kormányok, bankok is beszélnek már el. Bajozói szempontból ezt a technológiát nagyon nehéz, de ígéretes technológiát és azt remélik, hogy egyértelműség jön majd ebből rétle. Megpróbáltam meg talán a legközpontosítjuk az adatokat, de centralizáljuk a hardvereket, aztán jön a következő szakasz, amelyel a felhasználók a decentralizált hardverrel és a centralizált adatokkal dolgoznak. Ez szignifikáns megkettőződéshez vezet. Hadd beszéljek most a megosztott könyvelési technológiákról. Ezek olyan nagyon sokfajta technológiát tartalmaz ez. Néhány esetben a célja az állásrólásunknak, hogy bemutassuk azt, hogy itt nem csak bitcoinról és blockchainről van szó, ez sokkal az intelligens a, a, mesterséges intelligencia, oktatás területe, és hiteles és olcsó szavazási rendszereket lehet létrehozni. Tehát szemben az általános kell erre gondolni, mint megosztott adabázisokra, ahol titkosított aláírások vannak. Van egy másik nagyon fontos az innovációt Európában, Egyértelmű jogi helyzetre van szükség, annak tekintetében, hogy az EU mit akar. Az interoperabilitás, illetve a standardizálás. Ösztönözni kell az FC-ben, nem szabad a technológiát magát szabályoznunk, technológia semlegességre van szükség, és üzleti modell semlegességre van szükség. Ez a két vezér elvünk volt ebben a szövegben. Köszönöm a kitűnő együttműködést, a DJ Connect-tel együtt tudtunk dolgozni a bizottság részéről, és nagyon jók voltak a visszajelzések az európai, illetve amerikai vezető egyetemektől, és dokumentumban nagyon fontos, hogy Európát vezető pozícióba helyezzük a digitális szempontból hasonlóképpen, mint a Jézusában azt történt de 90-es években. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, Evának. Most pedig az enyik jelentést mondok Éva Kálinak a munkájáért. Örülünk, hogy megszervezte a szemináriumot is, például pont ma volt egy ilyen. Jó volt meghallgatni a szakértőket, ez egy teljesen új technológia, megpróbáltuk megérteni azt, hogy miről is szól ez tudjuk, hogy ez az internet feltalálásával. Mások viszont azt mondják, hogy ez egy kicsit eltúlzottan népszerű technológia most, tehát különböző elvárások vannak itt. Nagyon fontos az, hogy eh, beszéljünk erről a kérdéskörről, és eh, tudatosítsuk, és mindenképpen a parlamentnek a technológiai semlegességet kell támogatnia. Szerintem a az állásolás kiegyensúlyozott. Beszélnünk kell arról, hogy Európát hogyan lehet a leginnovatív barátabbá tenni, de ugyanakkor az ITSZ bizottság számára mindig is nagyon fontos volt az, hogy legyen Európában egy olyan szabályzói keret, amely az innováció iránymutatást kellene adnunk a tagállamok számára, úgy, ahogy azt tettük ahogy ezt tette a bizottság a megosztás szabályozni, hogyan vannak szabályozva a digitális aláírások, mi van a titkosított aláírásokkal például. Nagyon fontos az, hogy a legismertebbek a bitcoin ezek közül főként. Ez azt jelenti, hogy a blokklánc technológiának kicsit rossz imidzse van emiatt. De végeztek azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati kihatásai lehetnének a blokkláncoknak, például a közlekedésben, az egészségügyben, vagy a Keltsük a figyelmet erre, és ösztönözzük a befektetéseket, az innovációkat, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit tegyünk a szabályozással, hogy még nagyobb talomnak, és üdvözlöm a legtöbb javaslatot is. Igen, összetett nehéz témáról van szó. És persze az ilyen jelentések esetében az egészségügyi és a ö, földhivatali ö, példákat említi a jelentés készítője. Nos, én azt javasolnám, hogy ez nem olyan egyszerű, és érdekelne, hogy volna egy jogi tanács. Értéket jelent az, hogyha valaki fizikailag beigszel valamit. És nem hiszem, hogy a bizottság feladata az, hogy értékelje, hogy hogyan szervez